Chers collègues, si vous voulez bien prendre place. Kérem, foglaljanak helyet. Kezdjük meg ezt a rendkívüli ülést. A napi rendünk meglehetősen zsúfolt. A napi rendet kiosztottuk, ezért kérem, hogy ezt fogadják el. A második napi rendi pont az elnökségi közlemények. Itt három dologról kell önöket tájékoztatnom. Egyrésztről a munkavállalókkal való konzultáció területén a, ezt a jelentést máról eltoltuk az előadó kérésére. Ezt november 19-én Strasbourgban a bizottság rendkívüli ülésén fogják megszavazni, és ekkor lehet a hasznos javaslatokat majd felvetni. Második tájékoztatás az európai szemeszterrel kapcsolatos. Az elnök úgy döntött a legutóbbi ülés során, hogy jövőre az éves növekedési eh, vizsgálat keretében nem csak egyszerű parlament közi találkozót fogunk szervezni, hanem egy európai parlamenti hetet, ami január 28 és 30-a között lesz. A mi bizottságunk részt fog ebben venni, és vitát fog szervezni a fiatalok foglalkoztatásának, illetve az alkalmazkodási program keretében. A harmadik közlendőm pedig az, hogy ezt az ülést interneten videóval közvetítjük. Kábnok úr a harmadik ponttal kapcsolatban meg is adnám neki a szót és vizsgáljuk meg az ő véleménytervezetét az Európai Innovációs Partnerséggel kapcsolatban, az aktív és egészséges időskor témájában. Ez mindannyiunkat érint, ezért meg is adom a szót az előadónak. Elnök asszony, nem gyakran fordul elő, hogy olyan kérdésről tárgyalunk, amely az egész társadalmat érinti, de a korosodás ilyen. Véleményem szerint a következő 30 évben a korosodás domináns tényező lesz, alapvetően befolyásolja az európai országok jövőjét, fejlődését. A vélemény javaslatát készítettem el el, amiről már nagyon sokat beszéltünk a szakbizottságban, és bizonyára a jövőben ez nem lesz másképp. A közelmúltban egy külön jelentést írtunk, Martin Kassler kollega, az előadója az aktív korosodás évével kapcsolatban, ez volt 2012. A jelenlegi véleményben az előző év munkáját visszük tovább, és Oman Rüten, Rütner kollega nyugdíjazás és nyugdíjrendszerek véleményéről is beszélni fogunk. Mindannyian megkapták ezt a véleményt. A unie jako celek, tedy hledáme vhodnou rovnováhu. A új megoldásokat próbálunk, megfelelő egyensúlyt kialakítani, az európai megközelítés és a szubszidiaritás elve között. Természetesen egyéb szinteken is kell foglalkozni ezzel a kérdéssel, nem pusztán az Európai Unió és az nemzetállamok szintjén, hiszen a, régió, a régiók, önkormányzatok, családok és a magánszemélyeknek is mind-mind felelősséget kell vállalni. Nem tehetjük azt meg, hogy megfeledkezzünk saját felelősségünkről. A korosodás persze nem betegség, hanem olyasmi, amit minden, amire mindannyian várunk, és amivel szemben biztosíthatjuk magunkat, hiszen a korosodás logikus következménye az életnek, minden felelős személynek fel kell készülnie erre az állapotra. Nem az önkormányzatok, nem az országok felelőssége egyedül, hanem a család is például. Társadalmunk nem válthatja fel a családokat. Gondoljuk mindannyian végig saját felelősségünket is. nem várhatjuk el a nemzeti vagy nemzetek feletti politikai rendszerektől azt, hogy ellássák szüleinket. Kedves kollégák, várom módosító javaslataikat és a további együttműködést. Merci. Ki demande la parole? Ki kért még szót? Obrigada, Sr. Presidente. Um, eu li a proposta de, de parecer com bastante... Köszönöm szépen, elnök asszony. És az állásfoglalás tervezetét nagy érdeklődéssel olvastam. Az aktív öregedés, ez egy nagyon érdekes téma, és azért különböző ötleteket is magában foglalhat, ami az aktív időskor témája érinthet. Én azt gondolom, hogy minnyáján egyetértenénk azzal, hogyha azt mondanánk, hogy az idősek szociális integrációja is beletartozik az aktív időskorban, annak érdekében, hogy az emberek egész életpályájuk alatt aktívak maradhassanak, és még időskorukban is azt tehessék, amit szeretnének, és joguk legyen az egészséghez, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés például elkerülhetetlen tényezői az aktív, egészséges időskornak. Azt hiszem ebben egyet is értünk mindnyájan. Tehát nem fogunk elfogadni olyan javaslatot, ami valami olyat mondanak ki, ami viszont azzal járna, hogy a nyugdíjkorhatárt is fölemeljük, ahogy ezt egyébként a bizottság javaslata elős irányozza. Tehát ez egy ilyen kedves szavakkal el van rejtve, de hát ez is gyakorlatilag aktív időskort jelent, hogyha megemeljük a nyugdíjkorhatárt. Tehát ez is ott rejlik a sorok között a munkavállalók az elmúlt évtizedekben sokat tettek annak érdekében, hogy elérjék azt a nyugdíjkorhatárt, ami elfogadható, és ö, mindenki ö, törekedett arra, hogy támogassuk ezt, és akármilyen szépen is akarunk fogalmazni, tehát ez az észszerű időskor vívmányait nem szabad ezzel valami módon ö, veszélybe hozni. A nyugdíjra való jog. Hát azzal kapcsolatban sokszor lehet hallani, hogy munkaerőpiaci problémákat próbálnak ezzel megoldani, és hogy nincsenek olyan fiatalok, akik a munkahelyekre jelentkeznek, de ez nem így van. Hatalmas munkanélküliséget látunk Európa szerte, és a munkahelyeket, amikor az idősek nyugdíjba mennek, akkor fiatalok foglalják el. Köszönöm. Köszönjük, Solo Igen, köszönöm, elnök asszony. Csak azt szeretném Kavna kollégának elmondani, hogy dolgozunk a szövegen. Találtunk nagyon pozitív elemeket, és van olyan, amit kétségektől mentesen tudunk támogatni. Például, hogy többet kell beruházni az oktatásba és a személyek készségfejlesztésébe. Az évi technológiai értékelés szintén nagyon pozitívnak tűnik számunkra, de szeretném figyelmeztetni Kávnok urat, hogy vannak olyan következtetések, amelyek mind lényegében, mind pedig eljárási szempontból bonyolultnak tűnnek. Például ilyen a nyugdíjreform. Van egy saját kezdeményezésű jelentésünk a néppárt részéről, és azt gondoljuk, hogy paragrafusokba foglalni olyan kritériumokat, mint ahogy az például a jelentés hatodik pontjában szerepel, ami a nyugdíjakról szól, az lehetetlen helyzetbe sodor minket, és meglehetősen terméketlen vitákat eredményez. Azt gondoljuk, hogy jobb lenne ezt egy olyan jelentésre bízni, amely kifejezetten a nyugdíjreformokról szól. A javaslatnak még néhány elemével kapcsolatban szólnék hozzá. Van egy módosítónk, ami abba az irányba vinné el a szöveget, hogy kiegyensúlyozottabb legyen. Ez a munkaerőpiac rugalmasságát növelni, de azt is meg kell itt jeleníteni, hogy a biztonságra ugyanilyen szükség van a munkaerőpiacon. Tehát ennek a reformnak is két arca kell, hogy legyen, nem csak rugalmas, hanem biztonságos is kell, hogy legyen. Aztán szó kerül még az új foglalkoztatási formákról. Olyan intézkedések szerepelnek itt, amelyek nem csak a foglalkoztatottak, hanem a munkaadók számára is előnyös. Ez nekünk egy kényes témának tűnik. Kábnok úr véleményének nagy részét támogatni tudjuk, de van egy jelentős olyan rész is, amelyekkel kapcsolatban módosításokat eszközölnénk. De mindezt konstruktív szellemmel fogjuk tenni. Köszönöm szépen. Köszönjük. Ha más nem kér szót, akkor az előadónak adom meg ismét a szót. Igen, köszönöm szépen. Néhány szót összefoglalásként hadd mondjak azért meg el. Mivel nagyon kevés képviselő van most jelen, abból azt szűröm le, hogy az aktív korosodás nem olyan érdekes a kollégák számára. Amit Zuber asszony mondott az aktív korosodásról, és arról, hogy ez tulajdonképpen mit is jelent, Véleményem szerint az, hogy lehetőségünk nyílik arra, hogy aktívak maradjunk az, az oktatás, a munka terén, a kultúrához, sporthoz, stb. való hozzáférés terén. Ami az egészségügyet illeti, most nagyon fontos, hogy a prevenció szerepeljen, az idősebbek számára a betegségek megelőzése fontos. Az aktív korosodás azt is jelenti, hogy az ember a saját otthonában élhessen, függetlenül bizonyos szolgáltatások igénybe vételével. Szárkasz úrral egyetértek, és természetesen én magam is üdvözlöm azokat a módosítókat, amelyek nagyobb rugalmasságot, nagyobb biztonságot jelentenének a munkaerőpiacon, vagy a munkavállalói jogok és a vállalatok közti kapcsolata. Köszönöm. Parfait. Dans ces conditions, on va ouvrir... Nagyszerű. A módosítók benyújtásának határideje november 12-e. 28-án, 29-én fogjuk ezeket megvizsgálni, de lehet, hogy ezt lehet, hogy angolul nem ez hallatszik. Tehát november 28-án és 29-én vizsgáljuk meg a módosítókat, a kompromisszumosokat decemberben, és az MV bizottság december 18-án fog erről szavazni. Térjünk át a negyedik napi rendi pontra. McIntyre kolléga nincs itt, A többi pont már szavazás, illetve a trilógusról szóló beszámoló, tehát akkor most ugrunk, és az ötödik ponttal folytatjuk. Jöttem Steinhöcké a szó, aki elmondja, hogy hogyan haladnak a, taná- a tanácssal a tárgyalások a Társadalmi Változás és Innováció programjáról. Övé a szó. Vielen Dank, Frau Köszönöm szépen, elnök asszony. És igen, valóban lezajlott egy tárgyalási kör, ami nem csak az én véleményem szerint, hanem az árnyék jelentéstevők is nagyon csalódottak voltak, hiszen a tanács kapcsolatos megbeszélésben egyáltalán nem közeledtek a nézőpontok a parlament felé, a mikrofinanszírozási tengelyel kapcsolatos megbeszélések megkezdődtek. Ez egyébként egészen jól halad. Következő este lesz a következő trilógus megbeszélés, és reméljük, hogy el tudjuk kezdeni a tárgyalásokat és nyilván ezzel kapcsolatban is először tisztázásra fognak sorolni a kérdések az euró reformmal kapcsolatban már több féle vélemény és napirendet látott, ami azt gondolom, hogy a tanács, bizottság, parlament között holnap tisztázandó lesz. Egyébként pedig nagyon köszönöm minnyájuknak, az árnyékentéstevőknek is a nagyon jó együttműködés, és nagyon zártak a soraink így a parlament részéről. Köszönöm. Köszönjük szépen. Más hozzászólás? Tehát, ha más nem szeretne hozzászólni, akkor én csak köszönetet mondanék az előadónknak, mert a tárgyalócsoport meglehetősen erőteljes volt. Emellett jó együttműködést is megvalósítottak. Csak annyit mondanék még, hogy mi meghatároztuk a saját prioritásainkat, különösen a mikrofinanszírozási pillérrel kapcsolatban, amiről a tanács szerette volna megnyitni a vitát. Végső soron úgy gondolom, hogy egyértelműen az ifjúsági pillérrel kapcsolatban lesz majd a legtöbb vitánk. Ugyanis a tanácsban erről nem igazán voltak hajlandóak erről beszélni, és itt most fennáll az a kockázat, hogy egyáltalán nem sikerül erről tárgyalni. Ezért tehát köszönetet mondok az előadónak, hogy mindent megtett a tárgyalások során. McIntyre asszony még mindig nincs körünkben. A következő napi rendi pontról szóló jelentéstevő sincs itt, így aztán elég nehéz helyzetbe kerültünk most. Sir McIntyre è qui le vote. Le vote Alors, contrairement à tout ce que... Akkor ellentétben mindazzal, ami nekünk kedves, kénytelenek leszünk most abba hagyni a munkát negyed ötig. Elnézést kérek mindazoktól, akik ide fáradtak, és türelmetlenül várjuk McIntyre asszony jelentésének vizsgálatát. Az elnök kedvesen elnézést kér a tolmácsoktól is, de sajnos nem tudjuk tovább folytatni a napi rendet. Chers collègues, je vous propose de reprendre. Kedves kollégák, kezdjük meg újra a munkát. McIntyre asszony közben megérkezett. A negyedik napi rendi ponttal folytatjuk, és meg is adom neki a szót, hogy bemutassa azt a 44 módosítót, amit benyújtottak az ő állásfoglalás tervezetéhez. Ennek a témája az a bizottsági, a gazdasági és monetáris bizottság jelentése a kkv finanszírozáshoz való hozzájutásának javításáról. Övé a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen, hogy megtették ezt a kis halasztást, hogy én még befejezhessem a szavazást a Libe bizottságban, mielőtt idejöttem. 44 módosítót nyújtottak be ehhez a véleményhez, és azt kell mondjam, hogy ezeknek a nagyobb részét támogatni tudom. Néhány van, amit nem tudok elfogadni, és van néhány olyan is, amihez további pontosítást kértem, de új ötletek érkeztek, és azt gondolom ezek hozzájárulnak a vélemény javításához. Néhány kompromisszumot fogok majd javasolni, és Ezeket az árnyék előadók ülése előtt fogjuk majd köröztetni, ez holnap lesz majd esedékes. Néhány megjegyzést tennék. Először is nagyon fontos, hogy ne végezzünk redundáns munkát. Számos területen lehet a KKV-kről beszélni, nagyon lényeges, hogy mi itt a foglalkoztatásra koncentráljunk. Kétség sem fér hozzá, hogy a pénzügyi válság nagymértékben sújtotta a vállalkozókat, különösen a kis és mikrovállalkozásokat. És az, hogy a pénzintézetek nem hajlandóak kölcsönöket nyújtani nekik, valóban ahhoz vezetett, hogy a vállalkozások nehéz helyzetbe kerültek, ez lassítja a növekedést és csökkenti a szabad munkahelyek számát. Ezért nagyon fontos, hogy megvitassuk a további rendelkezésre álló opciókat, és a nem banki forrásból származó kölcsönöket, amelyek révén a KKV-k újra növekedésnek indulhatnának. Európai szinten vannak más jogszabálytervezetek is. Ez a vélemény azokra a kezdeményezésekre fókuszál, amelyek a megfelelő készségekkel, eszközökkel és tudással ruháznak fel a KKV-k vezetőit, például a pénzügyi vezetés területén, és így rendelkezésükre állna az a tudás, amelyel finanszírozáshoz juthatnának. Így tudnak ők hozzájárulni a növekedéshez, és végső soron növelni a foglalkoztatást is. Nem szeretnék most erről többet mondani, köszönöm szépen mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a munkához, és várom a holnapi ülést is az árnyék előadókkal. Köszönöm. Köszönöm az előadónak, hogy elkészített ezt a kiváló szöveget, amelynek alapján tovább dolgozhatunk. Egyetértek azzal, amit elmondott. A kis és középvállalkozások számára döntő fontosságú, hogy képesek legyenek finanszírozást találni megfelelően rövid időn belül, mégpedig banki forrásból. És különösen a KKV-k számára nehéz most a helyzet. Ez általában a bankok azt a szerepet játszák el, hogy amikor nem esik az eső, akkor kinyitják fölöttünk az esernyőt, de amikor esik az eső, akkor azt mondják, hogy sajnálják, de nem tudnak segíteni. Ezt el kell kerülnünk. Azt hiszem, mindannyian tudják, hogy Görögország milyen nehézségekkel küzd. A KKV-k a görög gazdaság gerincét adják, és bizonyára látják azt is, hogy a görög vállalkozások Európa szerte keresik a finanszírozás lehetőségeit. Ez az általános háttere a, ennek a véleménynek. Én próbáltam kreatívan hozzáállni, és be is nyújtottam néhány módosító indítványt. Most nem fogom az összes módosítót megtárgyalni önökkel, nem akarok senkit fárasztani, de a legfontosabb gondolat az, hogy azok, akik irányítják a KKV-kat, tudják azt, hogy kihez fordulhatnak finanszírozásért, tudniuk kell, hogy milyen mechanizmusokat vehetnek igénybe azért, hogy pénzhez jussanak. Várom a kompromisszum és javaslatokat, jelen leszek az árnyék előadók ülésén is, és keményen kell dolgoznunk azokért a kis és középvállalkozásokat működtető európaiakért, akik eh, nehéz helyzetben vannak. Köszönöm. Az előadónak is eh, köszönöm a dokumentumot. Tennék néhány megjegyzést. Egy eh, egyértelmű és tömör dokumentum született, ami kiemeli a KKV-k előtt tornyosuló legnagyobb akadályokat, problémákat a finanszírozás területén. A kkv hatása a foglalkoztatásra egyértelmű, hiszen Európában ők a legnagyobb foglalkoztatók, és a sikerük növekedésük útjában álló bármilyen akadály a további munkahelyek számát csökkenti. Olyan krónikusan fennálló problémák, mint például a fiatalok és a nők alulfoglalkoztatottsága és a készségek hiánya, olyan intézkedésekkel oldható meg, mint a rugalmasabb munkaidő vagy a szakmai gyakorlatok lehetősége. Az általunk benyújtott módosítók az eddig elvégzett jó munkára épülnek. Kiemelte, hogy a KKV-k finanszírozása során az ehhez kapcsolódó költségek és kamatok szemérmetlenül magasak rámutatott arra is, hogy a nemzeti és regionális szervezetek eh, sokat tehetnek a finanszírozás érdekében saját beruházási bank létrehozásával, eh, amelyek a KKV-k és a mikrovállalkozások helyzetén segítenek. Az Egyesült Királyságban eh, zöld beruházások is történtek, illetve lehet még támogatni a, a szervezeti kollektívákat és más típusú szervezeteket is. A más benyújtott módosítókból egyértelmű, hogy lehetőség nyílik majd a jó kompromisszumra a legtöbb területen. Szuper asszony. Köszönöm szépen. És azt szeretném elmondani, hogy mi alapvetően egyetértünk a vélemény tervezettel, és javasoltunk néhány módosítást, azonban ezek mind részletkérdések, tehát fontosnak tartjuk azt, hogy utaljunk arra, hogy a KKV-ket támogatni kell, mert hiszen ez jelen pillanatban azt jelenti, hogy a KKV-knek tudnia is kell azt, hogy egyáltalán mire számíthatnak finanszírozás terén, illetve hát ezeket a finanszírozási formá, forrásokat meg kell emelni. Nagyon fontos, hogy szabályozni kell ennek a kereteit, hiszen mindez más területeken is zajlik mint más méretű cégek esetén. De én azt gondolom, hogy kézenfekvő az, hogy a bankok, a reál gazdaság, tehát a bankoknak a gazdaságot finanszíroznia kell, hiszen ez a bankok társadalmi megbízása, és a bankszektor ezért is jut hozzá közpénzekhez is, és aki ismeri a KKV-k realitását, az pontosan tisztában van azzal, hogy a gyakorlatilag a magánfogyasztás növekedése is itt kockán forog, és hogyha a KKV-kat nem támogatják olyan ö, lépésekkel, amelyek a fogyasztás növelik, akkor nem fogunk tudni önmagában véve segíteni a KKV-knak. Rendben. Most minden hozzászólás elhangzott. McIntyre asszony szeretne hozzászólni még? Vagy a következő alkalommal a kompromisszumos módosítókkal majd visszatér. Ez esetben akkor jó tárgyalást kívánunk. Az ötös pont már megvolt, a hatodik ponttal kapcsolatos előadónk nincs itt, így én fogok beszámolni önöknek a tanácsal folytatott tárgyalásról, amelyet az Európai Szociális Alapról folytattunk. Emlékeztetnék arra, hogy erre a tárgyalásra való felhatalmazást július 5-én szavaztuk meg. Az előkészítő ülés július 19-én volt, Eddig három trilógus folytattunk szeptember 18-án, október 10-én, illetve 18-án. A módszerrel kapcsolatban tematikus blokkokat határoztunk meg, mert a tanács ezt így kívánta. És így párhuzamosan tárgyalásokat tudtunk folytatni, a, egyrésztről az ESA rendeletről, illetve a horizontális rendeletről, amelyről a regionális ügyek tanácsa alapvetően illetékes, és a megerősített együttműködés keretében Adam Kozan kollégánk vett részt. A tanács hivatalosan nem rendelkezik tárgyalási felhatalmazással, ami természetesen egy kisé megbonyolítja a tárgyalásokat. Az elnökség egy részleges általános megközelítésre hagyatkozik, amelyet az áprilisi, június és októberi általános ügyek tanácsának ülésén került elfogadásra. Ez nem fedi le ugyan az összes témát, de különösen a második és tizenötödik a missziókról, illetve a pénzügyi eszközökről szóló fejezetek tekintetében majd később kerül lezárásra. Az Európai Parlament mandátuma soha nem az volt, hogy a tanács teljes formációjával tárgyaljon, ugyanis a ciprusi elnökség azt szeretné, hogy vizsgáljuk meg a szöveg egészét, és mutassuk be nekik a teljes álláspontunkat. Mi pedig természetesen darabonként vizsgáljuk meg a javaslatokat, és várunk azzal, hogy a teljes szöveget eléjük tárjuk. A tanács még nem tette hivatalossá a tárgyalások menetét rögzítő dokumentumokat, és ők inkább azt mondják, hogy addig semmiben nem egyezhetünk meg, ameddig mindenben közös álláspontra nem jutottunk. Az első a programozáshoz kapcsolatos cikket a tanács jóváhagyásának függvényében elfogadtuk azon feltételek mellett, amit az imént elmondtam. Azok a cikkek, amelyekkel kapcsolatban eredményre jutottunk, azok a hatos cikk, a partnerek részvétele, a hetes, a férfiak és nők közötti egy, egyenlőség előmozdítása, az, a nyolcas, a kilences, a tízes a transznacionális együttműködésről, a tizenegyes, amelyben ez a konkrét vita van, ami az operatív programok működéséről szól, például a, a finanszírozási ráta maximumáról, amiben nem értünk egyet, azok főleg abból adódnak, hogy a tanács részleges át, átfogó megközelítése fakultatíve szeretné tenni a tagállamok számára azt, hogy megfeleljenek a bizottság javaslatában szereplő számos kötelezettségnek. Az Európai Parlament módosítói természetesen a bizottsággal értenek egyet, mi inkább meg szeretnénk erősíteni ezeknek a javaslatoknak a kötelező jellegét. Különösen igaz ez arra a módosítóra, ami azt kéri, hogy a, az A és B típusú régiók esetében a források 2%-át a szociális partnerek részvételére fordítsák, illetve az Európai Szociális Alap cselekvéseire, illetve a nők és férfiak közötti egyenlőség előmozdítására és a diszkrimináció elleni küzdelemre. A vita mindezekben a témában még folytatódni fog, és természetesen erről önöket tájékoztatni fogjuk. A tanácsnak a konkrét ülésről szóló nyilvános véleménye meglehetősen szűkszavú, és az előzetes megállapodás mindössze egy tematikus blokkal, illetve egy módosítóval kapcsolatban fenek lett meg. Ezt az általános keret intézkedés keretében kell majd rendezni. A második csomag, amelyel kapcsolatban vitát indítottunk, az a tematikus koncentrációs blokk volt. Ez a tanácssal való tárgyalás során egy érzékeny pontnak bizonyult, ez a javaslat harmadik és negyedik eh, cikkét érinti. Itt egy parlamenti módosító született, ezt egészen mostanáig próbáltuk megvitatni, de nem érkeztünk kompromisszumra. Beszámoltam önnek a vita menetéről, láthatják, hogy azok, akik, és különösen azok tudhatják, akik részt vettek, a, az elszántság és a türelem a legfontosabb ezeken a tárgyalásokon. A hatodik napi rendel végeztünk, akkor most térjünk is át a hetedikre, ami elnézést, lehetőséget kellett volna adnom önnek, hogy megnyissa erről a vitát. Semmi probléma. Ja. Ich wollte nur, Frau Vorsitzende... Elnök asszony, én csak szerettem volna tájékoztatni a kollégáimat, hogy mi a közúti forgalommal kapcsolatban egy jelentést készítettünk, és mivel jelen pillanatban a közlekedési bizottságban voltam, és az Európai Bizottsághoz utalták vissza a javaslatunkat, 22 20 arányban. Egész egyszerűen szerettem volna erről a sikerről önöket tájékoztatni. Köszönöm. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Köszönjük szépen az előadónak. Egy ö, szép sikert értek el, remélhetőleg ezt más sikerek fogják követni. Hetedik pont, Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozó kollégáink fogalmaztak egy levelet. Ez egy olyan esetről szól, ami a motorkerékpár iparágat érinti Emilia Románia régióban, Olaszországban. Ki támogatja ezt a levelet, ki ellenzi a tartózkodást, akkor ezt a levelet elfogadtuk. Második európai globalizációs alkalmazkodási alap, itt most a Nokia esetéről van szó Finnországban. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, a levelet elfogadtuk. A kilencedik pont következik, ez egy harmadik igénybevételi levél. Itt is a Nokia ügyről van szó, de Romániában. Az önök tájékoztatása érdekében, csak hogy egyértelmű legyen, a bizottság képviselő, aki részt vett a munkacsoportban, jelezte, hogy itt egy olyan igénybevételről van szó, amikor már egyszer igénybe vették az alapot azért, hogy a Nokia dolgozóit kísérjék a delokalizáció során, tehát egy német üzemből Romániába telepítették át őket. Ahogy önök is láthatják, folytatták a munkájukat, most pedig azért támogatjuk őket, hogy a romániai munkavállalók dolgozhassanak. Ugyanis a Romániában tervezett üzemet három év alatt sem sikerült felépíteni. A, a cég ugyanis úgy döntött, hogy Ázsiába viszi át a telepítést. Ki támogatja tehát a levelet? Ellenzé, tartózkodás, akkor elfogadtuk. Most egy negyedik igénybevételi kérelemről fogunk beszélni. Itt most Ausztriáról van szó. Regionális keretek között azért szeretnék igénybe venni az alap segítségét, hogy szociális munkásokat támogassanak vele. A megszorítási programok miatt a regionális hatóságok vennék igénybe az ő segítségüket – és ebben az esetben itt van két néppárti módosító, amelyről szavaznunk kell. Az első módosító arról szól, hogy itt az elbocsátás oka nem a válság. Ki támogatja ezt a módosítót? Ki ellenzi? Tartózkodás. A módosítót nem fogadjuk el. Mindenkinek ott van a kártyája, akkor megnyitom a szavazást, elektronikusan is ellenőrizzük. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást. 16 ellet, mellette, 19 ellene, 4 tartózkodás. Ezt a módosítót elutasítottuk. Van egy második módosítónk, szintén a néppártból érkezett, amelyet Edith Power asszony képvisel. Egy új nyolcadik bekezdést illesztenének be, amiben az szerepel, hogy figyelembe véve a költségeket úgy tűnik, hogy ez egy jogszerűtlen költség volt. Ki támogatja ezt a módosítót, ki ellenzi? Tartózkodás. Azt gondolom, hogy elfogadtuk, de ezt most ellenőrizni fogjuk. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Merkel. Lezárom a szavazást. 24 mellette, 16 ellene, ezt elfogadtuk. Elektronikusan szavazunk erről a levélről. megnyitom a szavazást. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 23 mellette, 13 ellene, 4 tartózkodás, elfogadtuk a levelet. Van még egy negyedik igénybevételi kérelem. Itt egy Dán esetről van szó. Ki támogatja ezt a levéltervezetet? Ellene tartózkodás, a levéltervezetet elfogadtuk. Hatodik eset, itt a kohászati szektorról van szó. Az igénybevételt Spanyolországban kérelmezték. Ki támogatja? Ellene tartózkodás. A levelet elfogadtuk. A következő egy elbocsátási eset a Száb vállalatnál. Svédország nyújtotta be a kérelmet, amely a válságkritériumok kiterjesztése ellen van. Itt ezeket a kritériumokat arra használják, hogy az alap igénybevételét igazolják. Ki támogatja? Nem a munkavállalók, de hát a kormány nyújtja be a támogatási kérelmet. Ki támogatja tehát, ki ellenzi, tartózkodás. A hetedik és utolsó levelet elfogadtuk. Akkor most áttérünk a 14. pontra, és szavazásra bocsátom Marian Arkin véleményét az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról. Ez egy jogalkotási szöveg, a több éves pénzügyi keret égisze alá tartozik. 281 módosító érkezett, hat véleményt kellett megvizsgálnunk, beleértve egy mezőgazdasági bizottságból érkezett véleményt, amely a negyedik cikk hármas pontjában megerősített együttműködést kért, de ezt elutasították, ezért ezt nem fogjuk megvizsgálni. Ezen az alapon 40 kompromisszumos módosító érkezett, egyet a szocialisták nyújtottak be, ezeket bocsátották szavazásra. Tehát, hogyha senkinek nincs most előzetesen hozzászólása ezzel a ponttal kapcsolatban, tehát az első pont előtt, akkor az 54-es Kávnok-féle módosítót, amely visszautasítaná az összetételt, ezt bocsátom szavazásra ellene mellette, tartózkodás. Ezt a javaslatot nem fogadtuk el. 126-os módosító Cornelissen asszony az előadó ellenzéki támogatja, ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Első cikk az első bekezdés után. Egy F, amelyet öt frakció nyújtott be. Ki támogatja, ki ellenzi tartózkodás, elfogadtuk. Első cikk második bekezdés. Ugyanez az öt frakció nyújtotta be, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az egyes blokkot szavazunk, az 1H kompromisszum, illetve 1G. Ezt a blokkot öt frakció nyújtotta be, ki támogatja ezt a blokkot, mellette ellene tartózkodás. Ezt a blokkot elfogadtuk. Első cikk a második albekezdés után. A nyolcadik bekezdés után az INTA bizottság módosítója mellette ellene tartózkodás. Szeretnék kezdeni? Ki támogatja a 82 2 INTA módosítót? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elutasítottuk. harmadik bekezdés sokkal több, hat frakció támogat ezt. Ki támogatja, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik cikk, az A pont után új pont beillesztése. Öt frakció nyújtotta be, te mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második cikk első bekezdése M pont mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Második cikk első bekezdés B pont N kompromisszum négy frakció nyújtotta be mellette ellene tartózkodás. Az N kompromisszumot elfogadtuk. Második cikk első bekezdés C pont öt módosítót, öt azonos módosítót, Harkin asszony 16-os módosítóját, a 144-es Cuber asszony módosítója, 145-ös Cornelissen asszonytól, 146 Römen Rajten asszonytól, és a 147-es Bulon úr. Ez öt módosító törlés érdekében mellette ki van, ellene tartózkodás, ezt az öt módosítót, ami a törlésre irányult, megszavaztuk. erről most nem kell szavazni, a második blokkot azonban meg kell szavazni. Pardon. Non, je, je C'est un nouveau point. C'est le paragraphe, euh, article 2, paragraphe 1.c. C'est un nouveau Elnézést mondja az elnök. Az egy n egy új pontot vezetett, és azt nem lehet kitörölni. Ekkor ezt most megszavaztathatjuk. Ki támogatja az AN kompromisszumot? Ki ellenzi? Tartózkodás. Attól félek, hogy ezt most elutasítottuk, de ellenőrizzük, ha Darden úr szeretné. Akkor ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 13-an mellette, 22-en ellene, 5 tartózkodás. Ezt a kompromisszumot látványosan elutasítottuk. Most szavazunk a kettes blokkról. Ki támogatja a kettes blokkot? Ellene, tartózkodás, a második blokkot elfogadtuk. A hármas blokkról szavazunk, ez ki támogatja, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. harmadik cikk. Ezt most megszavaztuk, tehát akkor a negyedik cikk első bekezdés A pontja, 163 bizottó asszony módosítója, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elutasítottuk. 164 es ki támogatja, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 165-ös Blinkevics asszony mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Negyedik cikk első bekezdés B pont. 167-es bizotóféle módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 17-es regi bizottsági módosító mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem elutasítottuk, de megnézzük elektronikusan. A 17-es Regionális Ügyek Bizottsága féle módosító. Lezárom a szavazást. 17-en mellette, 24-en ellene, nem fogadtuk el. Akkor a 168-as. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 169-es. Mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 166-os Cornelis szemféle módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Negyedik cikk első bekezdés, új B pont, 170-es Cuberféle módosító, mellette ki van, ellene, tartózkodás elutasítva. Negyedik cikk második bekezdés, két azonos javaslat, a 13-as INTA féle, illetve a 18-as REGI féle módosító. Együtt szavazzunk erről, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Negyedik cikk, harmadik bekezdés. Ezzel, ezt már lefettük. Akkor az ötödik cikk első bekezdésének a pontjáról fogunk szavazni. 21-es előadói módosító és 182 cuberféle módosító, ezek azonosak. Article 6, para... Hatodik cikk első bekezdés A pont. 21-es, illetve 172-es módosító. 192-es. Két azonos módosító, együtt szavazunk róla. Ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hetedik cikk, első bekezdés, első albekezdés, bevezető rész. 198-as Cuber, 199 Benion féle módosító, ezek azonosak ki támogatja, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ezért a 16-os intaféle módosító kiesik, akkor most szavazunk a hatodik cikk első bekezdés C pontjáról. A 15-ös INTA módosító. Ki van mellette? Az előadó úgy gondolom, hogy ellenzi. Inta 15. Hatodik cikk, első bekezdés, C pont. Az Inta 16-os már kiesett. Most az Inta 15-ösnél tartunk, hol mindenkinek megfelel. Inta 15-ös ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás. Ezt nem fogadtuk el. 17-es 7-es cikk első bekezdés, első a bekezdés A pont R kompromisszum. Hét frakció nyújtotta be. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. Hetedik cikk, első bekezdés, első bekezdés B pont. S kompromisszum, hat frakció nyújtotta be, ki támogatja, ellenzét tartózkodás, elfogadtuk. Hetedik cikk, első bekezdés, első albekezdés, C pont, új pont beillesztése. A tizedik módosító. Ki támogatja? Az előadó ellenzi, tehát ki támogatja? Ki van ellene? Tartózkodás elutasítva. Hetedik cikk, első bekezdés, új A pont, a, J, négy csoport nyújtotta be, ellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hetedik cikk, első bekezdés, második albekezdés, AM kompromisszum, négy frakció nyújtotta be, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetedik cikk, első bekezdés, harmadik albekezdés, T kompromisszum, négy frakció nyújtotta be, öt frakció mondja az elnök, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetedik cikk, második bekezdés, A pont, 218 Bauer féle módosító, ki támogatja, ellene, tartózkodás, azt gondolom elfogadtuk, de ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. 218-as, ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 24-es, me 24 mellette 17 ellene elfogadtuk. Hetedik cikk, második bekezdés. Az A után új pont beillesztése, AK kompromisszum, 5 frakció nyújtotta be mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hetedik cikk, második bekezdés B pont. 219 Cornelissen szemféle módosító ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 27-es módosító e, előadói ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 7. cikk, harmadik bekezdés, U kompromisszum, 6 frakció nyújtotta be mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 7. cikk, első bekezdés, V Kompromisszum négy frakció mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcadik cikk, második bekezdés, A pont, W kompromisszum, öt frakció nyújtotta be, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Nyolcadik cikk, második bekezdés, új A pont, 230-as Cornelissen féle módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Nyolcadik cikk, második bekezdés. A pont 27-es regimódosító mellette ki van ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcadik cikk, második bekezdés, új B pont. 231-ös módosító bizottó asszonytól ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nyolcadik cikk második bekezdés C pont. 232-es cornelissen szemféle módosító ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Nyolcadik cikk kettes, E előadói ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Az E pont után 32-es előadói módosító ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Nyolcadik cikk, második bekezdés, G pont, X kompromisszum hat frakció nyújtotta be, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ezután a G után a 29-es regi módosító, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. H pont, Y kompromisszum hat frakció nyújtotta be, ki van mellette, ellene tartózkodás. Ezt a kompromisszumot elfogadtuk. I pont, 35-ös előadói módosító, ki támogatja, ki ellenzi, ki támogatja a 35-ös módosítót, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 235-ös, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 8. cikk, második bekezdés, I a új pont, AL kompromisszum, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadva. Nyolcadik cikk, már harmadik bekezdés, új pont, 238 Blinkevics féle módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 9. cikk első bekezdés, 37-es módosító, előadói, kit van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 9. cikk második bekezdés, 37-es Költségvetési Bizottság, ki van mellette, ellene tartózkodás, azt gondolom elfogadtuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. 27-en mellette, 16-an ellene, elfogadtuk. 32-es regi módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadó, 9. cikk harmadik bekezdés, 239-es Cornelis szemféle módosító, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadó. 9. cikk negyedik bekezdés, 38-as Költségvetési Bizottság mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 9. cikk 4a után 240-es Cornelissen szemféle módosító mellette a 38-as büdzsét szeretnék ellenőrizni, akkor megnyitom a, ezzel kapcsolatban a szavazást. Mon a pu voter, le vote est clos. Lezárom a szavazást. 29 mellette, 9 ellene, három tartózkodás. Menet közben itt történt valami, és végül is szükség volt erre az ellenőrzésre. Tehát 240-es Cornelissen szemféle módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás. Azt gondolom, hogy elutasítottuk, de azért ellenőrizzük ezt is. Le vote est ouvert. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom. 16 mellette, 24 ellene. Elnézést, Cornelissen, semmit nem tehettem, önért elutasítottuk a módosítóját. 9. cikk, 4. után Z kompromisszum, 6 frakció nyújtotta be, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Áttérünk a tizedik cikkre, A, a kompromisszum, hat frakció nyújtotta be, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 11-es cikk első bekezdés, 241-es Cornelissen féle módosító. Ezt két részben szavazzuk meg. A szöveg egésze az ESAF említése nélkül. Ki támogatja ezt? Ellene? Tartózkodás? Ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást az első résszel kapcsolatban. Lezárom a szavazást. 17 mellette, 23 ellene elutasítottuk, második résznek tehát nincs tovább létjogosultsága. 11 és cikk 4-es AB kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 12-es cikk címe, 245-ös Cornelissen féle módosító, ki támogatja, ki van ellene, tartózkodás elutasítva. 12-es cikk első bekezdés 246-os Cornelissen féle módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 12-es második bekezdés 40-es Harkin féle módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 12-es cikk 3-as bekezdés AC kompromisszum, 6 frakció nyújtotta be, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 12-es cikk 4-es bekezdés, 249-es törlésre irányuló módosítás bizott orszony, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 250-es Cornelis szemféle módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as cikk első bekezdés. Négyes blokkot szavazunk, ebben szerepel az AD és az I kompromisszum, ki támogatja, ki van ellene, tartózkodás. Ezt a blokkot elfogadtuk. Fordítsunk a következő oldalra, 13-as cikk első bekezdés következik. Az új D pont 266-os Cornelissen féle módosító ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 13-as cikk 3-as bekezdés, 37-es regiféle módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenhármas után 267-es Cornelis szemféle módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva a 14-es cikk 44-es módosító, ezt már megszavaztuk, tehát nagyon sok minden kiesik. Akkor most a 15-ös cikkre térjünk át, második bekezdés 2 a albekezdés, amit a 24-es INTA módosító vezetne be, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 15-ös harmadik bekezdés, első albekezdés, 45-ös vagy módosító, ki az ellen, előadó támogatja, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös cikk, harmadik bekezdés, második albekezdés, 46-os bácsmódosítók, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös cikk 6A bekezdés, ezt már lefette a harmadik blokk, akkor a 16-os cikk első bekezdése következik, 45-ös Harkin asszony, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. Szeretnék ellenőrizni elektronikusan? Nem? Mindenki egyetért? Akkor minden jó. Akkor a 274-es és az 5-ös kont kiesik. Akkor a harmadik bekezdés következik, 46-os előadói módosító, ez a törlésre irányul ki, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor a 4, negyedik 277-es eh, módosító, eh, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 47-es módosító ki, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os után, a 4 után, 277-es, ki támogatja, ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os cikk 6-os bekezdés, 48-as előadói módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as cikk első bekezdés, B pont, 279-es Cuberféle módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os fem. Akkor ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 279-es módosítóról. Lezárom a szavazást. Húsz mellette, húsz ellene. Ezt nem fogadtuk el. Elnézést, Cuber asszony. Akkor a 16-os fennmódosító, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem, nem tudom, akkor ellenőrizzük a 16-os fennmódosítót. Megnyitom a szavazást. Mindenki is szavazott? Lezárom a szavazást. 20 mellette, 21 ellene nem fogadtuk el. Akkor a 280-as Cornelissen szemféle módosító. Ki támogatja ezt? 280-as Cornelissen módosító, az előadó ellenzi. Ki támogatja, ki ellenzi? Tartózkodás. A 280-asat nem fogadtuk el. Tehát a B pontot nem módosítjuk. 18-as cikk második bekezdés 281-es, Thomas Mann módosítója, ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 18-as cikk, 3-as után új bekezdés beillesztése, 17-es FEM módosító, ki van mellette, ellene tartózkodás, a 17-est elfogadtuk. 19-es címe, 50-es módosító az előadótól ki van mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 19-es cikk első bekezdés AE kompromisszum, 5 frakció nyújtotta be. Ki van mellette, ellene, tartózkodás. A kompromisszumot elfogadtuk. 19-es cikk második bekezdés, 7-es kont módosító ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as cikk, első bekezdés, A pont. 50-es költségvetési bizottság módosítója, az előadó ellenzi. Ki van mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem elfogadtuk, de megnézzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 33 mellette, 8 ellene, egyértelműen elfogadtuk. Akkor most a 20. cikk első bekezdése B pontját szavazzuk. 51-es badge módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20. cikk második bekezdés, 8 kont, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20. cikk második bekezdés, 26-os INTA és a 40 regi, ezek ugyanazok, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es cikk, első bekezdés, A pont. 20 fennmódosító ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ah pardon. Alors, euh, j'ai malmené nos, nos collègues. Egy pillanat. Les amendements qui étaient... L'article 20, paragraphe 1. Point... Meg kell nézzük még az ennek megfelelő 21b bizottságot, a 19 nőbizottságtól mellette, el, tehát FEM 19. ki támogatja, ki van mellette, ki mond igent, ellene ki van, tartózkodás elutasítva. Akkor a következő 284-es Bauer Edit 8 kont. Igen, nem, tartózkodás. Elfogadva. Jó, akkor elektronikusan ezt ellenőrizzük, a Reddit javaslatát tehát, a 284-et. Mm, megnyitom a szavazást. 18 igen, 23 ellene. Nincs tartózkodás. Valami itt történt. Elutasítottuk. FAM 21 igen, nem, tartózkodás. Megint nem világos. Mellette ki van, ellene ki van, tartózkodás, elutasítva. Kont 9, igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 21-3-as bekezdés, nem, tartózkodás, elfogadva. 21, 4-es, 1-es albekezdés, igen, Költségvetési Bizottság igen, nem, tartózkodás. Elfogadtuk. 11. Ugyanaz a bizottság igen, nem, tartózkodás. Elfogadva. 22 cikk 4, 286-os. Igen, nem. Megint csak nem világos. Tehát 286 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 23-as cég már megvolt, akkor 24-es cég, 53-as, bocsánat, kettes bekezdés. Igen, a kettes bekezdésnél tartunk. Nem, mondja mégis az elnök, nem, nem. Nem. Nem. Itt most az egyesnek kellene jönnie, a Költségvetési Szakbizottságénak az egyes albekezdése. Igen? Nem. Bevezető rendelkezések. Első bekezdés tehát. Költségvetési Szakbizottságtól. Igen, mellette ki van, nem? Tartózkodás. Elfogadtuk. 1B. 2-es a bizottság költségvetésé. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Kett, eh, A kompromisszum. Igen, nem, tartózkodás, elfogadva. 2A, 60-as, bizottó. Két részben. Az SND szeretné, hogyha az itt a munkaerőpiaci mondatot be mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A második rész. Mellette ellene tartózkodás. Ezt is elutasítottuk. 65-ös, igen, nem. Tartózkodás, elutasítva. A költségvetés 3, igen, nem. Tartózkodás, elutasítva. Kant 2, igen, nem. Tartózkodás. Uh-huh. 3A. 66-os Darden. Igen. Nem. Tartózkodás. Elutasítva. Bocsánat, de kihagytam a költségvetési négyesét. A igen mellette ki van, ellene ki van tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor most a Négyes. Nem, mondja az elnök. Hol is tartunk? A négyesnél, né, B kompromisszum. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 4A. 71-es módosító. Részenkénti szabadság. Első rész. A Thousands of Jobs. Igen, nem, tartózkodás, tartózkodás, elfogadtuk. A második rész kitámogatja? Igen. Nem. Hát ezt ellenőrizzük. Második rész, tehát a 71-es módosító indítványnál tartunk. Második rész. Lezárom a szavazást. 17 igen, 24 nem szavazattal nem fogadtuk el a második részt. Hármas kompromisszum. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 4A, nőbizottság, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 5-ös bevezető rendelkezés 3-as módosító, hatos módosító. A költségvetési hetes igen, nem. Tartóztatás elfogadtuk. Akkor a hetes bevezető rendelkezés a C kompromisszum igen, nem, tartózkodás. Elfogadtuk. A négyes tartózkodás, bocsánat, igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Akkor a hetes es hétábevezető rendelkezés FEM négyesét ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást elektronikusan. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 20-20 arányban egy tartózkodással nem fogadtuk el. Tényleg megérte, hogy ellenőriztük. Akkor D kompromisszum. Igen, a 9-es bevezető rendelkedésre. Ja, akkor ezt nem is kell most megszavazni, hiszen a kompromisszumról kell szavazzunk, igen, nem, elfogadtuk az E kompromisszumot. Akkor a F kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. 12-es bevezető rendelkezés G kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. H kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadtuk. Akkor jön a, a 110-es módosító indítvány, de ezt már elintéztük. Így kompromisszum a 14-es bevezető rendelkezéshez. Erről sem kell szavazzunk, mert ezt már erről már szavaztunk, akkor nézzük a 115-ös Bauer Edith féle kompromisszumot. Igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 115-öst akarják, hogy ellenőrizzük, akkor ellenőrizzük. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 13 igen, 25 nem, 3 tartózkodás. Elutasítva. Jó, hogy figyeltek. 12-es módosító és 116-os, mert azonosak igen, nem, tartózkodás. Elfogadtuk. Aztán 16-os bevezető. A következő módosítvány négyes blokkhoz tartoznak, úgyhogy most a 16-os bevezető rendelkezéshez 4 tartozik. Az első igen, nem tartózkodás elfogadtuk. A 18-as bevezető rendelkezés jön. Nem, 19 javít az előadó, igen, nem, elfogadtuk. 120-as, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk, elutasítottuk. 19-es bevezető rendelkezéshez a költségvetési 20-asa, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 121-es módosító, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. 122, ez ugye most kiesik, a költségvetési 21-esénél tartunk, igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. És ezzel tulajdonképpen a végére értünk ennek a szavazási blokknak, és most jön az elektronikus zárószavazás a módosított szövegről. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 35 igen, 3 nem szavazattal, 3 tartózkodással. Elfogadtuk ezt a jogszabálytervezetet. Megnyitom még egyszer a szavazást, tehát az egész jogszabálytervezetről. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 35 igen, 3 tartózkodás, 2 nem szavazattal. Minden, gratulálunk, gratulálunk az előadónak. Ezek az eredmények valóban fontosak. Ügyrendi kérdés? Mert más mutattam és más nyomtam véletlenül, tehát a, a gomb negatívat mutatott, de én pozitívat, tehát plusz szavaztam, ezt, ezért akartam csak korrigálni. Rögtön kértem szót, csak nem kaptam. Tehát nem mínusz, hanem plusz volt a szavazatom, csak amikor már próbáltam korrigálni, már a gép nem engedte. machine ne vous écoute pas, plus, plus rien ne va. Mhm. Nem hallottuk a jelentés tervezetről, vagy a jog, jogszabályjavaslatról szólt. Alors le succès de Madame Marquis est encore plus grand. Akkor Arkin asszony sikere még nagyobb. Encore une seconde, s'il vous plaît. Euh, à la suite de ce vote, nous pouvons... Még egy pillanatot kérnék. Ezután a szavazás után úgy dönthetünk, hogy lezárjuk a tárgyalásokat a tanácssal az első olvasás után. A rendelet 70. cikk és második melléklete tekintetében. És jeleznem kell még, hogy nem tudjuk elkezdeni ezeket a tárgyalásokat a ciprusi elnökséggel, mivel ők nem szeretnének trilógust szervezni, december végéig. Ezért azt javaslom, hogy az Európai Tanács ülésének eredményét várjuk meg, ez november 28-29-én lesz, és ekkor a többéves pénzügyi keretről eh, el fog készülni a dokumentum, ami természetesen az európai globalizációs alkalmazkodási alap jövőjét is eh, befolyásolni fogja. És ekkor dönthetjük el, hogy szeretnénk-e elkezdeni a tárgyalásokat a tanácssal, hogy esetleg az első olvasatban megegyezésre jussunk, vagy hogyha szeretnénk inkább a plenárison szavazni erről. Az Európai Tanács tévedtem, hogy az elnök 22-én és 23-án lesz a rendkívüli tanácsi ülés, 28-29-én lesz a mi ülésünk, és akkor ennek az Európai Tanácsi Ülésnek a fényében tudunk majd dönteni. Hogyha nincsen más az egyéb kérdések között, akkor befejeztük a napirendi pontokat, és november 13-án találkozunk. Ekkor eszmecserét fogunk folytatni a görög pénzügyet és foglalkoztatásért felelős miniszterrel. Ezt az ülést közösen szerveztük a Gazdasági és Monetáris Bizottsággal. Számítok az önök jelenlétére.